szólásokat kérhetik szakmányos módon vagy elektronikusan. Ennek bevezetőjét, tehát a bevezetőt a plenáris elején találják, a biztos megérkezett és megkapja a szót a nyilatkozatához. Mr. President, honorable member. Elnök úr, tisztelt képviselők. Hálás vagyok azért, hogy lehetőségem van arra, hogy beszélhessek most a közelkeleti béke folyamatról. Ez a kérdés alapvetően fontosságú, stratégiai fontosságú az Európai Unió számára. Túlságosan hosszú ideig azt láthattuk, hogy egy olyan konfliktus van, amely végtelen szenvedést okozott Izraelek és Palesztinak számos generációjának. Nagyon súlyos a helyzet a helyszínen. Terrorizmus, erőszak, bújtogatás, illegális telepek kiterjesztése, és az állandó megszállás azt eredményezte, hogy eltűnt a remény mindkét oldalon a életképes két állami megoldás irányába. Nem volt igazi részvét megoldása arra, hogy megoldják ezt a problémát. Ahogy egy megfigyelő is elmondta nekem nem régiben, nem volt semmilyen fajta folyamat, sem pedig béke itt. Az Európai Unió volt talán az egyetlen olyan szereplő, amely kitartott elképzelései mellett. Mindig is támogattuk a két államú megoldást, amely a nemzetközi paramétereken alapult, és megfelelt a nemzetközi jognak. Ez azt jelenti, hogy a két állami eh, megoldás a tanácsunk 2004-es júliusi eh, kijelentésein kell, hogy alapuljon. El is eh, merjük azt, hogy ami 67-ben történt. Az európai elképzelésünk alapvető, font alapvető jelentőség és pragmatikus. Mi európaiak itt főként a nemzetközi joghoz ragaszkodunk, aktívak vagyunk a helyszínen is. Senki nem vállalt úgy szerepet gyakorlatilag, mint mi. Ebben segítettük a jövőbeli palesztin állam képítését. 2009-ben az EU és tagállamai 600 millió eurót adtak támogatásként a palesztinoknak. A meghallgatásomban is elmondtam, hogy 600 millió, az, az majdnem másfél millió euró naponta. És hol tartunk ma? Továbbra is meggyőződésem, hogy van még megoldás, hogyha mindkét fél hajlandó hiteles tegyelásokba bocsátkozni. A nemzetközi támogatás ennek során mindenképpen kulcsfontosságú lesz. Ebben a tekintetben a konkrét javaslatok benyújtása, olyan, mint az ENSZ megoldása, sokat segíthetnek. Ez elősegítheti a további reflexiót, és így gyorsabban el lehet kezdeni egy politikai folyamatot, amely túlságosan sokáig megrekedt. Ugyanakkor, ahogy említettem, a két héttel ezelőtt benyújtott javaslat egyértelműen kihívást jelent a nemzetközileg meghatározott paraméterekkel szemben, és nehéz látni azt, hogy ez az intézkedés hogyan tudja a két félt újra tárgyaló asztalhoz ültetni. 27 tagállamból 25 a külügyügyek tanácsán támogatta eh, ezt a véleményt, ketten ellenezték ezt. Tehát nem volt egyhangú döntés a tanácsban, és ezt nem is lehet úgy előterjeszteni, A múlt héten Washingtonban jártam, a Nagyon sűrű nap volt ez. Találkoztam külpolitikai képviselőkkel az USA kormány részéről. Ezt a pontot is megemlítettem tárgyaló feleimnek. Feltehetkenni a kérdést, hogy ez a terv valóban alapot jelente az előrelépéshez, vagy sem. Tudnunk kell azt, hogy maguk a javaslatok valóban készek-e a megtárgyalásra, ez egy kiinduló pont, vagy a végső pont. Az Európai Unió számára egyértelmű az álláspontunk, készek vagyunk fellépni azért, hogy újra élesszük a politikai folyamatot megfelelvén a nemzetközi jognak, amelyel egyforma jogot tudunk biztosítani mindkét fél számára, amely elfogadható mindkét fél számára, Köszönöm a figyelmüket, és várom ezt a vitát. Köszönöm szépen eh, Borel biztosnak a hozzászólását, a Szima Kopolú képviselő. Köszönöm, elnök úr. Borel úr azt mondta, ön azt mondta, hogy az USA közel, közeli keleti terve nemzetközileg megállapodott keretből indul, és amikor említette azt, hogy a, ha a tervet megvalósítják, akkor kihívásokkal teli lesz. Ez Izrael barátaink reakcióját váltotta ki, és ők ezt a nyelvezetet fenyegető nyelvnek értékezték, értékelték, és úgy érzik, hogy Európa szerepe minimális. A palesztin fél összeesküvésnek nevezte ezt a tervet. Úgy gondolom nem várhatjuk azt, hogy bármely fél is beleegyezne be a javaslatba, különösebb lelkesedéssel. Én most úgy érzem, hogy ez a pohár félig eh, tele van, nem félig üres. Lehet, hogy ez a terv alapjául szolgálhat ahhoz, hogy a tárgyalásokat komolyan folytassuk, és fájdalmas engedményeket kell tenni mind a két félnek. Borrell úr, ez az ön momentuma, Európa, lehet, hogy egy sokkal inkább vezető és aktív szerepet tölthetne be a fenntartható béke megteremtésében, és ez mind a két felet arra összökélhetné, hogy újból megnyissa a, a jó akaratra támaszkodó tárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm, ima Kopoló kolléganő, Piri kolléganő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák, tisztelt főképviselő, nem tudjuk azt, hogy uh, Trump uh, megoldása uh, milyen lesz, de ez provokatív, illegális, de nem őszinte eh, erőfeszítés arra, hogy eh, békés megoldást találjon az izraeli-palesztin konfliktusra a tárgyalások a két fél között 2014-ben megakadtak, és nagyon fontos, hogy újrainduljanak. De ez a terv nem az említett célt fogja eredményezni. Ez a terv nem veszi eh, figyelembe a nemzetközi jobbra alapuló törvénykezést. Nem csak, hogy legalizálja az illegális telepeket, hanem a Cisztoriádia 30%-ának bekebelezését teszi legálisra. elkerülhetetlenül több ö, szenvedést fog ez eredményezni a palesztinok körében, vagy azért, mert a földjük ö, ö, annexálták, nincsenek határok. Úgy érzem, hogy két ö, extrém jobboldali vezető csapja ezzel pofon mind az Izrael, mind a, a palesztin félt, akik megoldást szeretnének. Éppen ezért felszólítom önt, fölképviselő úr, hogy támogassa az összes erőfeszítést arra, hogy e, szülessen egy új béketerv, és mi európaiaként konstruktív szerepet tölthetünk be mindenben. Köszönöm. Ez volt für eineinhalb Minuten. Másfél percben Bautmans képviselő. Meneer de voorzitter, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselő, tisztelt kollégák! Az elmúlt hetekben ismételten belekerültünk a e, Trumpi féregjukba. Trump terve nem volt más, mint egy egyállamú megoldás Izrael számára. Egy, igazából ez egy elvelesztett elszalasztott lehetőség. Ezért Borrell úr, az Európai Unió számára mindenképpen van szerep. Az USA az elmúlt eh, években túlságosan is az izraeli kártyákra játszott. A közel-keleti hitelességünk öntől függ, eh, az a kis hitelesség, ami Európában még rendelkezik. Tehát meg kell tartanunk ezt a hitelességet, fel kell lépnünk úgy, mint független fél, egy független közvetítő, annak érdekében, hogy Izrael és Palesztina ismételten asztalhoz üljenek, vagy legalábbis indirekt módon megkezdjék a tárgyalásokat, és le kell szögezni azt, hogy a mi európai határvonalainkat elfogadják nemzetközileg és úgy gondolom, hogy a Nemzetközi Békekonferencia egy magas szinten, ahol ön lenne, övé lenne, öné lenne vezető szerep, ez lenne talán a lehető legjobb megoldás. Frau Kollegin Wautmans, es folgt für einen... Köszönöm, Wautmans kolléganő. Bonfriszkó képviselő parancsoljon. Mikro. Kapcsolja a mikrofont, kérjük. Ecco. Grazie, Presidente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 külpolitikai lépést kell tennünk, egy olyat, amely új és jövőben mutató. Ez egy 21. századi geopolitikai kérdés, ami az európai biztonsággal is kapcsolatos, az bevándorlással, energiával, klímaváltozással, 5G, európai befektetések abban az országban. A Lisszaboni szerződés azt mondja ki, hogy támogatni kell a békét és a biztonságot a világban és ezért a közel-keleti téma tekintetében azt kérem, hogy három témát vegyen figyelembe, főleg a izraeli állam fenyegetettsége az egyre élénkebb, ez elfogadhatatlan. Izrael egy zsidó állam elsősorban. Mi, európaiak, a mi gyökereink szerint zsidók vagyunk. Ne feledkezzen meg arról főképviselő úr, hogy használja ki most ezt a lehetőséget, és tisztázza, hogy melyik oldalon áll Európa. Köszönöm, Bonfrisco kolléganő. Bütikófer képviselő parancsoljon egy percben. President, colleagues. Elnök úr, kedves kollégák! Az izrael-palesztin konfliktus nagyon sok áldozata, szeretett volna béketervet, és fontos, hogy ez a béketerv tartalmazzon fájdalmas engedményeket, de mindkét fél részéről engedményeket. Nagyon fontos, hogy ez biztonságot jelentsen Izrael számára, de nagyon fontos, hogy egy élhető, szuverén állam létrehozását biztosítsa a palesztinok számára, akik az izraelik e, mellett élnek. Trump nem ezt mutatja be nekünk, ez nem egy friss kezdet, hanem egy zsákutca. Békére van szükség, hiszen mindez csak meghosszabbítja a konfliktus, és ez nem tárgyalások elejét jelenti, hanem diktátum tulajdonképpen Trump részéről. Amikor béketervről beszélnek, akkor tulajdonképpen az anaktálást segítik, és egy kétállamos megoldás ettől különböző. Az elnök elveszi a hozzászólótól a mikrofont. Köszönöm, Weimers képviselő egy percben. Uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, tisztelt főképviselő úr, Borrell úr mindkét fél, felet felhívja arra, hogy tartózkodjanak az egyoldalú cselekedetektől, amely még inkább feszíteni a hurokat. Ez egy széles körben elfogadott lehetőség vagy megoldás Izrael részéről, viszont a palesztin oldal elutasítja nagymértékben. A palesztinok oldalságúnak a tárgyalóasztalhoz. A palesztin lakosság környébe, van ez elterjedt, az EU támogatásokat is elutasítják, mert attól félnek, hogy terrorista csoportok kezébe kerül a pénz. A civil szervezetek, amelyeknek a 70%-os 70 támogatását az Európai Uniótól kapják. tisztelt főképviselő úr, bizonyítsa be, hogy az EU azt jelenti, hogy üzlet. Hosszú távú vállalást kell ösztönözni, és ezerszer is nemet és nemet és nemet kell mondani a, arra, hogy az EU támogatja a Palesztinát és ugye a terrorista csoportokat. Köszönöm szépen, Vermes kollega, egy percre. Pinyeda kollega következik. El tándem Trump-Netanyahu en una larga elnök úr, a Trump Netanyahu tandem, ez precedens nélküli, és az évszázad nagy megállapodásáról van szó. Amikor az egyik fél, a palesztin nép, e, népet meg se hallgatták, és nem vett részt a tárgyalásokon, ez a paródiába illő, és ez nem legális, megsérti a nemzetközi szabályokat, és az ENSZ előírásokat. Ezért se ez a, meg, ez a megállapodás nem legális, nem legitim, ezért nem lehet az évszázad nagy megállapodásának hívni, lehet az évszázad nagy csalásának hívni, aminek a célja, hogy sárba tiporja a palesztin nép jogait. Így kellene beszélni erről a témáról. Borrell úr, egy olyan kijelentést tett nemrég, ami kiváló, és ehhez garantál, gratulálni is szeretnék, és meg szeretném köszönni. Ugyanakkor Borel úr azt hiszem, hogy most már át kell térni a lényegre. Fontos volt az ön kijelentése, de arra is szükség van, hogy egy ilyen időszakban az Európai Unió megszakítsa az izraeli társulási egyezményt. Az elnök elvette a mikrofont. Köszönöm szépen, Mandl kolléga, egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A világon mindig, hogyha javas, mindenki hozzászól ahhoz, hogyha egy két államú megoldásról van szó. Az Európai Unió sokat nem tett a konkrét javaslatokhoz az elmúlt időszakban. Konstruktívan kellene bánnunk így az USA javaslatával. Az EU nagyon sokat tesz fejlesztési segítségnyújtás szempontjából, de a múltban semmit sem javasolt. Tehát legyünk konstruktívak, hogyha valaki erőszakkal reagál a két állam megoldásra, az nem megbízható partner, az agresszív fellépés mindig rossz, konstruktívan kell eljárnunk, és a világ nyugatbarát feléhez kell inkább kötődnünk. Köszönöm szépen, egy percre Mixer úr következik. Tisztelt elnök úr, nem lehet az USA terveit hitelesnek tekinteni. Ez nem is igazságos, nem követi a nemzetközi jog alapvető paramétereit. És ugye mehet ki, hogy az egyik felét a konfliktusnak ezzel nem lehet újra éleszteni a béke folyamatot, amely már nem is annyira létezik. Ehelyett Inkább azt kell látni, hogy ezt elvették a palesztinok, ezt a lehetőséget a a telepesítés folytatódik, ez ellentétes a folyamattal, illetve a kétalú megoldással az EU-nak. Ki kell tartania alapvető elvei mellett, fel kell tartani a nemzetközi jogot, és fel kell tartani ezt a pozíciót, hogy csak a két állami megoldással lehet megoldani az izraeli biztonság kérdését, és lehet elérni az palesztin állam eh, kérdését is. Az EU-nak is hiteles tervet kell felmutatnia, hogy hogyan lehet eljutni eh, a megoldásig. Úgy tűnik, hogy az USA egyre inkább felhagy eh, ottani szerepével. Elnök, köszönöm szépen, most egy percre Geta kollega következik. Comme il a tort, comme Monsieur Trump se... Trump téved az ő tervével. Elnök úr, nem a békét szolgálja ez, itt csak e- az erő pozíciójáról van szó. Elnök úr, a békét úgy lehet megalapozni, hogyha tisztességes a megállapodás, és nem csak az együtt élést támogatjuk. Izrael és Palesztina között megfelelő feltételeket biztosítani. Méltányosság a lényeg, és ön nem ezt javasolja nem fogjuk önt követni, nem fogjuk önt támogatni, hanem továbbra is el fogjuk mondani Izrael és palesztin barátainknak, hogy Jeruzsálem osztott főváros kell, hogy legyen e, egyformán méltó két ország számára, és a biztonságot is garantálni kell. Realistáknak kell, hogy legyünk. Hogyan lehet föntartani ezt az utópiát, amikor valaki mindig győzetelmes akar lenni. Köszönöm szépen, Getta kolléga, Madison kolléga a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szerintem nagyon fontos ez a vita, mert az elmúlt hetekben a médiában nagyon sokat írtak a béketervről, amit az USA terjesztett elő. Először is úgy gondolom, hogy nagyon fontos az Európai Unió számára megérteni azt, hogy létezik a nemzetközi jog a nemzetközi jogot mindenkinek tiszteletben kell tartani, amit két félnek, Izraelnek és Palesztinának is. Palesztin oldalról el kell ismernünk azt, hogy nem igazán értették meg a nemzetközi jog lényegét, vagyis azt, hogy nem lehet támogatni terrorista szervezeteket izrael szemben. Nem lehet támogatni azt, ahogy gyerekeket használnak fel, akkor, amikor bombáznak szomszédos országokat. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben Palesztina megszegi a nemzetközi jogot, és ezt is látnunk kell. A másik dolog az az, hogy nagyon sok kritikus hang volt ezen USA tervvel kapcsolatban, de egy szót sem hallottam más megoldásra vagy másfajta tervről a közel-kelet esetében. Az elnök megszakította a hozzászólót. Köszönjük Madison úrnak egy percre Oaken kollega következik. Til eh, Herr Borrell for den klare erklæring om Israels Köszönöm, Borrell úr, hogy egyértelműen fogalmazott az illegális megszállásról. Tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot, és eh, nem kell figyelembe venni, hogy Magyarország erről mit eh, gondolna nem csak megszegjük a nemzetközi jogot, hanem az európai jogot is, hogyha ezeket nem tartjuk be. Szeretném fontosan tudni, hogy mit mondanak, amikor azt mondja, hogy eh, nem lesz unchallenged ez a megoldás, vagyis hogy nem fogják ignorálni ezeket. Mit jelent ez? Az egyik eh, megoldás a 34 es szerint a differenciálás eh, politikájáról is beszélnek az izraeli gazdaságból származó termékek esetében. Ezt a differenciált politikát kell bevezetni azért, hogy a, ne használják ki a megszállott területeken előállított termékekből származó előnyeket. Továbbra pedig a civil szervezetek által támogatott projektek esetében is lépnünk kell, hiszen ők szolgálják a palesztin népet. Izrael nagyon sok Európai Uniós finanszírozást kapott, erről nem nagyon beszélünk, de kevés a tényleges tény. Köszönöm szépen, a kékkártyás kérdést nem engedem meg. Rajszon kollega következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, természetesen sok mindent gondolhatunk erről a tervről, sőt, kitizálhatjuk is azt egymás között, de ne tegyük ezt ma. Ugyanis a béke folyamatot ez nem igazán viszi előre. A terv többletértéke pontosan az az, hogy legalább létezik ez, és adjunk ennek legalább egy lehetőséget. Egy kérésem lenne a palasztin hatósághoz, ne védjék a terroristákat, ismerjék el Izrael államát, és üljenek le az asztalhoz, beszéljenek, tárgyaljanak. Nem értek egyet a főképviselő nyilatkozatával, február 4-e nyilatkozatához képest nem hallat tovább, csak krizálta Izraelt, illetve az USA-t. Igazából Abbasnak azt mondja, hogy meg, meg, megértem azt, hogy nem tárgyal, én is ezt tenném, úgy gondolom, hogy rossz üzenetet adott rossz időpontban, és ezt a nyilatkozatot az Európai Unió nevében tette. A tanácsban nem lehet az EU nevében beszélni. Köszönöm, Rajszán kolléga, egy percben. Kizél Jürek kap most szót. Elnök úr, a Deal of the Century igazából megpróbálja az izraeli telepeket legitizálni, és ez uh, legitimizálni, és ez háború. Sajnálatos az, hogy Trump terve nem csak fenyegetés a palesztin jogokra nézve, hanem annak kapcsán is, hogy egy új rendet akar teremteni, hogy teljes mértékben elleme megy a nemzetközi szabályoknak, ez kárt okozhat a teljes régiónak. Ugyanaz, ami 1916-ban történt. Nagyon fontos, hogy a két államos megoldást az EU támogatja. Továbbá nagyon fontos, hogy Fontos, hogy a palesztin menedékjogot kérők vissza tudjanak térni otthonukba. Köszönöm szépen Kizé Jürek kolléga, Inszir kolléganő. Herr talman, jag vägrar kalla... Köszönöm, elnök úr. Nekem nincs is bátorságom, hogy ezt a tervet béketervnek nevezzem, hogy ezt mások megteszik, hiszen az egyetlen javaslat azt jelenti, hogy Trump biztosítani akarja magának a választási győzelmét, és kedves barátjának, Netanyahu-nak biztosítani akarja, hogy az izraeli választásokat megnyerje. A terv az a nem felel meg a nemzetközi előírásoknak. Izrael egyre több területet fogad el, foglal el, és az izraeli és a palesztin állam egymás mellett biztonságban, békében kell, hogy létezzen. Az Egyesült Államok nem tartja be a nemzetközi jogot. Az Európai Uniónak bizonyítania kell nem csak azt, hogy alapjogokról, alapértékekről akar beszélni, hanem hogy harcolni kíván és megkívánja védeni ezeket az értékeket a világban az igazságtalan helyzetekkel szemben. Palesztinának és Izraelnek a népei pontosan ezt igénylik. A 67-es megállapodás, amivel a svéd kormánynak is jelentős szerepe volt, erre büszke vagyok. A főképviselőhöz a kérdésem, mit tesz az Európai Bizottság konkrétan azért, hogy a nemzetközi jogot tiszteletben tartsák? A kollégin Insir. Köszönöm, Insir kolléganő. Egy percben Fest kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Amikor általános iskolában jártam, akkor volt kelet-német területen, amely annak idején szovjet megszállás, illetve igazgatás alatt áll. Ez volt az a legnagyobb hazugsága a háború utáni időszaknak. Willy Brandt fejezte be ezt a, vagy hát véget ennek a hazugságnak. Ugyan ez a hazugság igaz a gázai területre és Cisziordániára nézve. Azt gondolom, hogyha valaki háborút kezdeményez, akkor ezzel számolni kell. Az ENSZ-nek egyik nagy hazugsága a 70-es években Trump terve nem ideális, de egy merev helyzetben lendületet ad. Több mint 50 éve konfliktusos zónán kezdesz. Szeretnénk továbbra is ragaszkodni ehhez a hazugsághoz. Trump nem követi ezt a hazugságot. Köszönöm. Szatturi kolléga. Le plan euh, pour le Moyen-Orient de l'administration A Trump adminisztráció közelkeleti terve veszélyes, hiszen megtagadja a nemzetközi jogot. Ez nem egy megállapodás, ez az izraeli politikát szolgálja. A, egy oldalon tekintik csak ezt a konfliktust, és Borrell úr ezt el kell ítélni, hiszen súlyos a helyzet. A tagállamok egyhangulag nem tudnak fölépni az ENSZ-ben, és nem tudják felhívni az ENSZ-et, hiszen önök kezében vannak ehhez a megfelelő eszközök az Európai Unió finanszírozott bizonyos projekteket, több mint 90 ilyen projektről van szó, és több millió euróról 2009-től kezdve Izraelt és a telepeket elismerik nemzetközi szinten, ezért ítéljük el közösen ezeket az intézményesítéseket, és ahogy a palesztinaiak is kérik, szervezünk egy nemzetközi közelkeleti békekonferenciát. Köszönöm szépen, Szatúri kollega Fajon. Kollega következő egy percre. Köszönöm szépen. Trump úgynevezett közel-keleti béketerve igazából egy arculcsapás. Arculcsapás a nemzetközi joggal szemben, és az ellentétes a megoldáskereséssel is, pedig ez a legsürgetőbb kérdés a közel-keleten. Ebből nem fog béke származni, és ez csak egy következő lépés annak irányába, hogy egy apartheid jöjjön létre. A palesztinok nem fognak szuverén palesztin államot kapni, Trump nem igazán látja azt, hogy nem lesz béke a közel-keleten, Izraelt beleértve, amíg az izraeli palesztin konfliktus nem ül el. Ezért támogatjuk az ön törekvéseit, hogy a nemzetközi jogot támogassuk, és hogy felszólaljunk Cisziordánia annexálásával szemben tiltanunk kell az illegális telepekről származó termékeket, és az izraeli európai projektben való részvételt is ehhez kell kötni. Köszönöm, Fajon asszony. Egy percre Szári kollega következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, 1967-es izraeli határok már nem valósak, mert a helyzet totálisan megváltozott az elmúlt 50 évben a környéken. Az USA azt javasolta, hogy 50 milliárdot fognak befektetni a palesztin államba, hogyha Trump béketerve megvalósul. Izrael ugyancsak vállalja azt, hogy nem fogja, nem fog új telepeket építeni az új, a következő négy évben garantálni kívánják Izrael biztonságát és Az EU-nak támogatnia kellene ezt a tervet, ugyanis ez lehet az utolsó lehetőség arra, hogy tartós békét lehessen elérni a hosszú eh, erőszakos időszak eh, után. Be kell fejezni ezt a eh, befagyott konfliktust. Az Európai Uniónak nem szabad kifogással szemlélenie ezt a projektet csak azért, mert nem szereti Trump. Köszönöm Szári kollégának, Urtasun kollega a következő. Eh, Köszönöm, elnök úr. A Trump terve nemzetközi konszenzusra kell jutni az izraeli témában. Ez egyoldalú annexió, a jogok egyenlőtlensége és a nemzetközi jog nem tartása és folyamatos konfliktus, ezek jellemzik ezt a tervet. Ahogy a kollégám mondja, ez nem egy béketerv, ez egy diktátum. Ezért nagyon fontos, hogy a főképviselő megfelelő pozíciót alakítson ki, és a alap nemzetközi uh, jogokat tiszteletben kell tartani. Tárgyalásos megoldásra van szükség, két államos megállapodásra, nemzetközi jogokat és a jogegyenlőséget kell tiszteletben tartani. A tagállamok ahhoz, hogy föntartsák továbbra is a két állam megadás reményét, ezért hangsúlyoznunk kell a palesztin nép szemben is, hogy mi a mi pozíciónk. A főképviselőktől, és ez fontos, azt szeretném kérni, hogy a differenciálás politika a 67-es megállapodáshoz képest, és az óta elfoglalt területekre vonatkozóan ezt továbbra is az EU képviselje. Köszönöm, Benifej kolléga egy percben. Sok kolléga elítéli és határozottan elutasítja a Trump-féle tervet az Izrael-Palesztin konfliktus megoldása érdekében. Ez egy választási propaganda, hiszen netanyahu kívánja támogatni, és a szokásos többséget kívánja megszerezni, és a korrupciós eljárásokra elterelni a figyelmet. Trump számára ez egy propaganda, hiszen nagyon fontos világ vezetőként akar mutatkozni. A Cisjordánia elfoglalása, Cisjordánia, aztán Jeruzsálem kérdése, ezek mind olyan pontok, amelyek a nemzetközi jogot több helyen sértik, több szempontból sértik úgy gondolom, hogy a főképviselő úr jól tette, hogy határozottan elutasította ezt, és hangsúlyozza a két államos megállapodást a 67-es határok alapján. Bármilyen annektálásnak súlyos következményei lennének. Ezért ki kell mondani, hogy Európa nem a engedményeket, és soha nem leszünk csöndben, amikor a történelmet és a nemzetközi jogot semmibe veszik. Benifei, es folgt a Kollege Pizula. Köszönöm, Picula kolléga következik. Nijedan mirovni plán nem može uspjeti. Köszönöm szépen a szót. Egyik bégetár sem lehet sikeres az egymással ellenálló felek közös közleműködése nélkül. Van egy unilaterális amerikai politikánk, de emlékezzünk a párizsi megállapodásra, a kurdokkal, fenntartott szerepre, Szíria, bizonyos elemek, amelyek jelenket jelentős koncesszióként mutattak be, korábbi elemként is szerepeltek. A Jordán völgy és Cisjordánia bizonyos részére vonatkozik a megállapodás. Az unilaterális lépésektől mindenki óckodik, azért, hogy hosszú távú megoldás szülessen. A kétállamos megoldás lehetővé tenni a békés egymás mellett létezést a határ mindkét oldalán, mindkét nép számára. Köszönöm szépen! Szver képviselő. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Trump közelkeleti béketervét, mert kiegyensúlyozott palesztinok is kapnak valamit, békét, megkapják az országukat, és az izraeliek pedig békét kapnak és biztonságot. Azok az országok, amelyek nem támogatják ezt a tervet, azok elutasítják, a palesztinok is elutasítják, hiszen a jelenlegi státuszku megfelelő nekik mi is el fogjuk utasítani ezt, úgy tűnik. Borrell úr, az a kérdésem, Iránban volt nemrég, folytatott vitát a hatóságokkal erről a tervről? Második kérdésem, beszélt az emberi jogi jogsértésekről is az ő országukban? Harmadik kérdés, egyáltalán miért volt ott? Hiszen ez csak legitimizálja a rezsimet. Vielen Dank, Herr Kollege Köszönöm szépen, Szver kolléga. Háromszor annyi hozzászólási kérelmet hagyok jobban, mint máskor, így, így jobban be kell tartani a hozzászólási időt. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, főképviselő úr, Borel úr támogatom az ön közleményét, felszólalását, és úgy gondolom, hogy eljárási szempontból is ez fontos, hogy a tanácsi problémát meg tudjuk oldani, hiszen ott csak egy vagy két ország nem támogatja ezt a pozíciót. A Trump-féle békejavaslat, ezt nem fogom megismételni, ön is mondta, és itt a felszólalók többsége is azt mondta, hogy elmondta, hogy milyen problémákat jelent. Néhány kolléga ugyanakkor kifejezte, hogy európai alternatívára van szükség egy részletes javaslatra, talán nem annyira részletes javaslatra, mint amit Trump úr kidolgozott, de legalább egy eljárási kezdeményezésre lenne szükség, egy új közelkeleti békekonferencia szervezésére, mint ami 91-ben Madridban meg is szerveztünk. És most kellene elkezdeni dolgozni ahhoz, hogy ennek a feltételei kialakuljanak, és ezt meg lehessen valósítani. Köszönöm szépen Ruiz Deveszának. Stefan utca kollega következik. Drága comunitate internațională a firmat. Főképviselő úr, a teljes nemzetközi közösség kiállt amellett, hogy a nemzetközi jogot tiszteletben tartó béketervre van szükség. Minden békejog, béketerv jó, hogyha tiszteletben tartja a nemzetközi jogokat, és mindkét állam igényeit figyelembe veszi. Két együtt élő nép jogait kell tiszteletben tartani, akik békében és biztonságban kell, hogy együtt éljenek. Amíg ez nem történik meg, addig marad a jelenlegi helyzet. És most nem léphetünk nagyon gyorsan, és azért, mert több évig nem történt semmi. A multilaterális béke megoldás az EU-val együtt, erre van most szükség. Köszönöm szépen. Kempa kollega következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Meghallgattam ezt a vitát ma, egyrésztről voltak olyanok, akik Trump urat támogatták, voltak olyanok, akik ellenezték ezt a tervet, kevés konkrétumot hallott, hallottam. Mindenki, aki volt ott, beszélt ott élőkkel, tudja, hogy milyen dráma játszódik ott le. Van egy elveszett generáció ott, amelyik felnő, arra készültek fel, hogyan kell egymás ellen harcolni, nem pedig arra, hogyan kell egymással élni. Ön azt mondta, Borel úr, hogy nagyon sokkal, sok, sokat beszélt az USA-ban partnerekkel, kikkel beszélt, és milyen fajta következtetéseket lehetett ebből levonni. A konstruktív terv nagyon szükséges, konstrukcióra van szükség, javaslatra van szükség, amely közelíthet bennünket ahhoz, hogy végre béke legyen ezen a területen. Megszakadott az elnök a hozzászólót. Köszönöm szépen Kempa asszonynak. Módik kollega következik. Arvoisa herra puhemies. Köszönöm, elnök úr. Az Egyesült Nemzetek több alkalommal állapították meg, hogy a telepek létrehozása illegális, éppen ezért az USA terve nemzetközi jog alapján nem vállalható, és mindez nem fog két államos megoldást garantálni. Nagyon fontos, hogy ez a terv ahhoz vezessen, hogy palesztinok saját államot kapjanak, és maguk döntessenek az ügyeikről, ügyeikről. A béke megoldás Trump részéről nem jó megoldás. A palesztin területeken főként sivatagok léteznek, és valószínűleg az izraeli ellenőrzés alatt, izraeli ellenőrzés alatt élnének az a palesztinok. Remélem, hogy a magas szintű képviselő azon dolgozik, hogy mind a két fél számára elfogadható megoldás szívesen, amely nemes megoldásra támaszkodik. Köszönöm szépen, Módik kolléga Nikolau Alabanász az utolsó hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Az Egyesült Államok javaslata elfogadhatatlan. Egyszerűen csak egy védett helyzetet alakít ki az izraeli telepek szempontjából. Továbbá Jeruzsálemet kizárólag az izraelieknek adja, fenntartja mostani illegális telepeket. Az Európai Unió kormányai, beleértve a görög kormányt is, távolságot tart mind a két féltől. Fontosak a kapcsolataink az izraeli kormányjal, katonai megállapodásaink is vannak. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy hangsúlyozzuk, hogy támogatni kell a palesztin népet. Hogyha Asima Kopolú asszony véleménye, hogy érvényes lesz, akkor az nagyon veszélyes, az ilyen véleményeket nem szabad elfogadni. Ne felejtsük el, hogy az egyes tagállami parlamentek elismerték a palesztin államot, ezért két, állam megállap, két államos megoldást kell támogatnunk a 67-es határok alapján. Köszönöm, Elevanosz képviselő. Ezzel lezárjuk a spontán felszólások körét. És még egyszer a magas szintű képviselőnek adom meg a szót, Borel Fontelnek. Köszönöm, elnök úr. Köszönet mindenkinek. Tudjuk, hogy ez egy nagyon megosztó téma. A tanácsban is az, a parlamentben is az. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy én nem a saját személyes véleményemet mondom el. A feladatom, mint főképviselő, hogy a tanácsi véleményt képviseljem. Azt kell, hogy elmondjam, hogy a tanácsnak mi a, a tanácsban mi a helyzet. Sver úr, nem mondtam, Nem mondtam, hogy ez az én bejelentésem az Európai Unió pozíciója volt. Pontosan mondtam, és kellett, hogy halljon engem, hogy nincs egyhangúság, és egyébként ott lesz a jegyzőkönyvben is, hogy nincs egyhangúság, és ezért ez nem képviseli a tanácsi megállapodást. A főképviselő kijelentéséről van szó, kit képvisel a 25 tagállamot, amely egyetértett. Egyetemen mondtam ezt, talán nem figyelt oda, úgyhogy még egyszer elmondom, ez nem az Európai Unió állásfoglalása. Ez a főképviselő közleménye volt, és nincs egy egyhangúság. Zveror. Miért mentem Iránba? Mert mandátumom van egy egyhangúságon alapuló mandátumon van a tanácsi tagállamok részéről, akik felkértek engem arra, hogy menjek és tárgyaljak mindenkivel a teljes közel-keleti régióban, és próbáljam felmérni, hogy van-e lehetőség számunkra, az Európai Unió számára arra, hogy hozzájáruljunk a stabilizálás és a béke támogatásához a régióban. Erre mandátumom van, menjek el és beszéljek mindenkivel. Mindenki az mindenki. Beszéltem a külügyminiszterével, Jordániában jártam, az Arab Emirátusokban is jártam, Teheránban is voltam, Irakban is megyek, azért, hogy felmérjem, hogy mi európaiak mit tehetünk azért, hogy hozzájárulhassunk, ha egyáltalán van erre lehetőségünk, a közelketi békéhez és stabilitáshoz. Zver úr, elnézést, tévedtem, nem ön volt, nem, nem ön említette, ön az Európai Uniós pozícióról beszélt, talán Vercsán képviselő említette ezt, elnézést kérek, tévedtem. Úgyhogy a válaszom igazából Risen Berzsán kollégának szólt. Önnek szólt az a előző válaszom. Igen, Iránnal is kell, hogy egyeztessünk mindenről, ami őket érint, ami minket érint. A fő kérdés az, hogy mit tehetünk a, például a nukleáris megállapodás érdekében, a régió stabilitása érdekében. Nem beszéltünk sokat az izraeli-palesztin témáról. Az irániak nagyon jól tudják, hogy nem mondanak, nem kell, hogy mondjanak semmit ebben a témában. Egy másik képviselő, talán Kampe képviselő, kérdezte, hogy az USA-ban kivele beszéltem. Nagyon prominens személyekkel, Pompeo eh, miniszterrel, biztonsági tanácsadóval, O'Brien úrral, Kushner úrral, aki a tervet kialakította, és Nancy Pelosi-val. És a három első személy ugye a saját tervét erősen támogatta. Nancy Pelosi, akiről tudják ugye, hogy demokrata, nagyon kritizálta ezt. ahogy mondtam, én nem a saját véleményemet mondom el. Nem érdekes most itt, hogy mi az én véleményem. Én a tanácsi többség véleményét mondom. És a tanács többsége támogat egy olyan nyilatkozatot, amely szerint mi egy üzenetet teszünk közé, és kimondjuk, hogy először is mindenkinek tartózkodnia kell az egyoldalú cselekvéstől. A nemzetközi jogot tiszteletben kell tartani, és nem szabad tovább feszíteni a húrt azt kérjük, hogy ne jelenség be a Jordán völgy elfoglalását, megszállását, és ez bekövetkezhet. Ha ez nem következik be, akkor ez nem lett békés. Lehet, hogy van, akinek ez nem számít, de számunkra ez fontos, mert mi nem akarjuk, nem akarunk az erőszakra erőszakkal válaszolni. A palesztinoktól azt kérjük, hogy legyenek nyugodtak, és ne kezdeményezzenek erőszakos demonstrációkat. A javaslatot mi kiindulási pontnak tekintjük, és egyetemen mondtam, hogy lehet, hogy egy dinamikát lehet ösztönözni, ami megadja a lehetőséget arról, hogy megbeszélhetjük, hogy mit lehet tenni, és megoldást kereshetünk erre a nagyon régi, nagyon káros, nagyon fájdalmas problémára. Nem tagadom, hogy ez lehet egy kiindulási pont. Amit tagadok, az az a tény, hogy ezt végső megoldásnak tekintsük. Ha azt mondom önöknek, jöjjenek tárgyalni, de egy dolgot azért előre bocsátok, ha nem értenek egyet velem, akkor úgyis az én javaslatom lesz érvényes. Ez nem túl ösztönző a tárgyalásokhoz. Jöjjön és tárgyaljunk, és hogyha nem ért velem egyet, akkor én mindenképpen a saját javaslatomat fogom végrehajtani. Ezt tárgyalásnak nevezzük? Ezt ö, utasították el, és higgyek el, Pompeo minisztert meghívtuk a külügyi tanácsülésre, hogy a tagállamoknak magyarázza el a javaslatot. Tudom, hogy vannak, akik közel állnak ehhez a pozícióhoz, másik pedig nagyon távol vannak ettől a pozíciótól. Tudom, hogy nem lesz egyhangú a pozíció, túlságosan megosztó mindez, de vitázni kell, ha nem is az egységességet, egyhangúságot, de legalább a többséget kell, hogy keressük. Higgyék el, a tagállamok többségét az Európai Unióban nem hiszem, hogy ezt a javaslatot jó kiindulási pontnak tekinti. Mi mindent megteszünk, mindenkivel egyeztetünk azért, hogy támogassuk a tárgyalásokat. Néhány nagyon optimista ember azt mondta, hogy miért nem próbálunk meg olyasmit, mint amit évek ezelőtt Madridban megpróbáltunk. Ugye volt az oszlói folyamat és a madridi folyamat szerintem az a vállalásunk, hogy valamit kell, hogy tegyünk, nem tehetjük meg azt, hogy csak elutasítjuk, nem mondhatjuk azt, hogy ez nem elég jó, keresnünk kell valamit, ami működik. És ez lesz annak a vitának a témája, amit a külügyi tanácsban lefolytatunk jövő hétfőn. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a vitát. A következő napirendi pontunk a bizottság, illetve a az Európai Unió főképviselőnek nyilatkozott a szíriai helyzetről. Itt is szeretnék arra emlékeztetni, hogy a spontán hozzászólásokat hagyományos módon vagy elektronikus módon is be lehet jelenteni. Itt is a vitát Borel biztos úr nyilatkozatával kezdjük. Elnök úr, tisztelt képviselők! A szíriai háború kilenc éve tart már. Ez a legsúlyosabb humanitárius katasztrófa és krízis, amely jelenleg az ország északnyugati részén kibontakozik, az ország többi részén stabilitást látunk és emberi szenvedést. Múlt csütörtökön azt láthattuk, hogy az ENSZ külön megbízottja beszámolt az ENSZ biztonsági tanácsának a helyzetről. Leírták azt, hogy a, az erők Oroszország segítségével hogyan támadnak függetlenül nem, nem, figyel, nem figyelvén a polgári népességre. Az aranyosság elvét nem követték, az ENSZ külön megbizotja mondta mindezt. A katonai fellépés ahhoz vezetett, hogy több száz átlan civilt gyilkoltak meg. Továbbra is támadják a polgári célpontokat a nagyon sűrűn lakott területeken is a gyógyászati központokat, vagy a erőlözöttek számára létrehozott nemzetközi központokat is támadnak, és ez teljes mértékben egy, egy ellentétes a monetárius <laughs> joggal elszámoltathatóságnak kell lenni. El kell számoltatni a felelősöket. E, amióta megindultak e, ezek e, a katonai lépések egy évvel ezelőtt, több mint egy millió embernek kellett elhagynia lakóhelyet. Egy millió emberről beszélünk egy év alatt. Minden nap egyre több szíriai menekül el. Azt is láthatjuk, hogy összetűzések vannak a török erők, illetve a szír rezsim között. török, illetve orosz erők is összecsaphatnak, és ez egyértelműen regionális konfliktushoz vezethet. Ankara és Moszkva közötti tűzszünetet végre kell hajtani. Hadd mondjam el a következőt. Azután, hogy majdnem tíz éve tombol az erőszak itt, a szíriai emberek élet területe eh, ami mindig a rezsim kezében van. Ezt be kell fejezni, túl sokan halottak, haltak meg, és akik még élnek, azok elég szörnyű jövő elébe néznek. Az Európai Unió eh, sokat tett Szíriában, Szíriában és a környező területeken nem lehet eh, megengedni azt, hogy még nagyobb legyen a regionális instabilitás, és még nagyobb legyen a, és még, még egyszer jöjjön egy migráns hullám. Az EU-nak az a kötelessége, hogy a jogon alapuló nemzetközi biztonságot fenntartsa. A szíriai rezsim utóbbi sikerei nem igazán fordítódnak le stabilitássá az országban. továbbra is a katonai eh, logika érvényesül, az emberek elnyomása. Az emberek helyzet nagy mértékben romlik, ezt gyorsítja eh, azt, hogy eh, Libanonban is a bankok összedőltek. Tisztelt parlamenti képviselők, a kezdettől fogva azt mondjuk, hogy csak egy átfogó politikai megoldás, ami megfelel az ENSZ 2254-es eh, ENSZ határozatnak, csak így lehet stabilizálni ezt a eh, régiót. Az Európai Unió továbbra is támogatja az ENSZ külön megbizotjának Petersonnak törekvéseit. Az határozat más részére is koncentrálnunk kell, a fogvatartottak szabadon eh, bocsátására is koncentrálnunk kell. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Unió továbbra is a legnagyobb donor Szíria esetében, mind az országon belül, és mind pedig a menekültek esetében az, a környező országokban. Támogatjuk az átlagembereket, a civil társadalmat, akik fenntartják a szír társadalom gerincét. Úgy gondoljuk, hogy a támogatásunk, ez nem kiadás, ez egyfajta befektetés Szíria jövőjébe, illetve a régió jövőjébe, amely a jövőnket képezi. Úgy, mint a Daesh elleni koalíció része, az EU stabilizációs projekteket hajt végre Szíria északnyugati részén. Mindig készek vagyunk arra, hogy többet tegyünk, figyelembe véve persze saját határainkat a, nem lehet a, a, a rezsim esetben nincsen normalizáció,